utalan jelentésre a 2017. évi uniós igazságügyi eredménytábla témájában négy percet kap az előadó asszony parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is hadd mondjak köszönetet az árnyék előadóknak, jó volt velük együtt dolgozni. A parlament így ezzel a jelentéssel mond véleményt az előző évi igazságügyi eredménytábláról. Öt éve minden évben megtesszük ezt, és alapvetően 2017-es jelentésben arról beszélünk, hogy a jogorvoslathoz hozzam, hogyan férnek hozzá a fogyasztók, illetve mennyi ideig tartanak ezek a jogorvoslati eh, folyamatok. Úgy érezzük, hogy még relevánsabb és jobb eredményeket is várhatunk. Például a jelentésükben vizsgáljuk azt is, hogy mennyire független az igazságszolgáltatás, illetve hogy ez mennyire valóban pillére a demokráciának, és hogy a politikai ráhatástól mennyire független az igazságszolgáltatás. És hangsúlyozzuk azt, hogy mennyire fontos az ügyészség függetlenség. Arra kérjük az Európai Bizottságot, hogy az ügyészségek, az főügyészek függetlenségén kérik a tagállamoktól. Nagyon sok tagállam Tól nem érkeztek ugyan megfelelő adatok, de ebben ezért azt is kérjük, hogy összehasonlítható adatokat is küldjenek, nyújtsanak be a tagállamok, hiszen ezek hiányában nem tudjuk valóban felmérni azt, hogy a jogállamiság elvének mennyire felelnek -e meg. Azt is vizsgáljuk, hogy általában az igazságszolgáltatás rendszeréhez mennyire könnyen férnek hozzá az emberek, főleg a legveszélyeztetettebb vagy legkiszolgáltatottabb állampolgári csoportok esetében egyes tagállamokban a női bírák száma nem, hogy nőtt volna, hanem kifejezetten csökkent. Azt hiszem, hogy az nemi egyenlőség és a nemi kiegyensúlyozottság tekintetében bizony jó néhány tagállamnak még bőven van tennivalója. Ez tehát előfeltétele a hatékonyságnak és a függetlenségnek. A bírák képzésére külön bekezdést szenteltünk, hiszen a sztereotípiák, a gender normák terén a bíráknak folyamatos továbbképzésre van szükség. Nos, örülünk annak, hogy az Európai Bizottságot arra kérhetjük, hogy egy új ilyen jelzőszámot vagy indikátort dolgozzon ki, amely azt vizsgálja, hogy a különböző diszkriminált csoportok milyen mértékben tudnak az igazságszolgáltatáshoz hozzáférni. A jövő évtől kezdve a csoportos perek témáját is vizsgáljuk majd. Azt hiszem, hogy a környezetvédelme, illetve a fogyasztóvédelem terén ez nagyon fontos. A dízelgét botrány kapcsán is láthattuk, hogy nagyon fontos, hogy a csoportos kárpótlási perek mennyire megkönnyítik a fogyasztók védelmét, illetve kárpótlását. Az alternatív vita rendezési rendszerek remélhetőleg a jövő évi eredményt jelző táblában már szerepelnek. Zárásképpen szeretnénk még egyszer köszönetet mondani minden árnyék előadónak. Még egyszer mondom, nagyon jó volt velük az együttműködés, és remélem, hogy az ajánlásainkat megfogadják majd Eh, az Európai Bizottságnál. Köszönöm, kolléga. Akkor az e, spontán felszólalások e, első feszteként Maria Szúrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, alapvető fontosságú dologról beszélünk, de pont Görögországban az igazságügyi eredménytábla egy kicsit inok van, ugyanis a memorandumban egy olyan szabályozás, hogy a költségvetési intézkedések megszüntetéséről meg kell, költségvetésére vonatkozó intézkedéseket meg kell szüntetni, és új intézkedéseket kell hozni a kormánynak. Ez azt jelenti, hogy a trojka azt segíti, hogy illetve megpróbálja befolyásolni a bírósági határozatokat, az államelnöknek a döntéseit, pedig erre vonatkozóan egyértelmű erőírások vannak a, a jogalkotás és a bíróságok függetlenségét Görögországban is tiszteletben kell tartani, pedig látjuk ebből, hogy a trojka hogy járt el, és a bíróságok függetlensége a trojka miatt veszélyben van. Köszönjük szépen! A következő hozzászóló Hautala asszony, alelnökként. Elnök úr, köszönöm szépen. Köszönetet kell, hogy mondjak az előadónak, Güteland asszonynak, hiszen kiváló volt az együttműködés, és a jelentés is. A jelentés azt kéri a bizottságtól, hogy kollektív átalakítási eljárást indultson el, hiszen ezzel lehetne a környezeti fogyasztói egészségi eh, védelmet biztosítani az Európai Unióban. Örülök, hogy a bizottság osztja velünk ezt a véleményt, és jogalkotási javaslatot indított el kérdéskörben el, a közben, hogy a jelentésen dolgoztunk. A jogalkotási javaslat, amelyet a bizottság ö, eh, eh, indított el, azonban nem teszi a jelentésünket feleslegesé, épp ellenkezőleg ez a kollektív átalakítás a szükségtelen korlátokat is meg, megszüntetni a határon átnyúló esetekben a bíróságok elérhetőségére vonatkozóan. A vállalatok, már különböző szervezetek, az emberi jogok, jogsértéseket elkövető vállalatok az Európai Uniós határokon kívül igen gyakran a jogi, technikai vagy nem fejlett jogalkotási körülmények miatt nem kerülnek bíróság elé, és az eseteket nem lehet orvosolni. Köszönöm szépen. Most pedig az utolsó hozzászóló, Mavrides kollega. Kostas, megadom neked a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani az előadónak és az árnyék előadóknak. Gratulálok a jelentéshez. De két egészen konkrét megjegyzésem lenne egyrészt. A következőkről van tehát szó. Sajnos nincs, nem látok semmiféle egységet az európai jogalkotási alkalmazásban, jogalkotási gyakorlatok alkalmazásában, különösen az irányelvek, az Európai Bíróság által kiadott irányelvek átültetésében. Úgy gondolom, hogy a bankrendszerre vonatkozó határokat egységesen kellene átültetni. Ez egy nagyon fontos elem, és ezt a legpontosabban, legalaposabban meg kellene vizsgálni, hiszen hogyha a határozatoknak a, a végrehajtása nem egységes, akkor azzal bizony természetesen a a bírói eljárásokat is alássuk, és a, szeretném a második elemként jelezni azt, hogy van egy javaslat, amely célja, hogy Ciprus északi területein, az Európai, amely Európai Unió része, nem tudja ezt a jogalkotást alkalmazni, mert az északi e, területen a török hadsereg mindezt megakadályozza. Végül pedig megadom még egyszer Burg biztos asszonynak a szót. President. Elnök úr, képviselők, szeretnék köszöntet mondani a jelentéstevőnek, e, Gutaland és a parlamentnek is e, a dosszié kapcsán vizet munkájuk munkájukért. Úgy gondolom, hogy meg kell erősítenünk a, az igazságszolgáltatási rendszer e, függetlenségét és e, működőképességét tagállamaikban a társadalmi béke és a e, európai jövő érdekében. Az igazságügyi eredménytábla sok elemét figyelembe veszi az önök anyaga de nem szabad elfelejtenünk, hogy ez egy eszköz, egy olyan eszköz, amelyet folyamatosan fejlesztünk, folyamatosan javítunk, tökéletesítünk, és az önök ajánlásait figyelembe fogjuk venni a jövőre való tekintettel is. Az önök jelentése felszólít arra, hogy az Európai Unió eh, igazságszolgáltatási eh, igazságügyi eh, eredménytábláját terjesszük ki a, bűn, a büntető jogra is, és úgy látszik, hogy szinte minden tagállamban jelentős problémák vannak a pénzmosási ügyek elbírálásával kapcsolatban. Túlságosan sok időbe telik ezeknek a, a, a az elbírálását több tagállamban két, évnál, két évnél is tovább tartanak ezek a perek, miközben a perek általános időtartama egy év. Nagyon örülök annak, hogy a 2018-as eredménytábla első alkalommal mutatja be az, hogy az igazság szolgáltatás terén az ügyéti, ügyészi munka hogyan kerül megszervezésre. Ez természetesen az európai szemeszter ország elemzéseibe is becsatornázódik és ennek révén fel tudjuk mérni a tagállami jogi rendszerek működőképességét, az abban biztosított garanciákat. Kialakítottunk egy olyan módszert, amelyen mérni tudjuk, hogy mennyire tekinti a közvélemény és a gazdaság szereplői függetlennek az igazságszolgáltatási rendszerhez adott tagállamban. Ehhez infokommunikációs eszközöket is alkalmaztunk, elektronikus, például az, hogy az igazságügyi pontosabban vizsgáltuk azt, hogy az igazságszolgáltatási rendszerben mennyire alkalmaznak infokommunikációs eszközöket, elektronikus beadványokat, és így tovább valamint, hogy mennyire hozzáférhető a rendszer a nem anyanyelvűeknek, a gyermekeknek, a látási problémákkal küzdőknek, és így tovább. Ugyanezek a vonatkozások fontosak a bírók képzése tekintetében is. Ezzel kapcsolatban közmeghallgatásra is sor került. Fontos figyelmet felhívni arra, hogy azért legfontosabb kihívás eh, az informatikai eszközök fejlesztésében, eh, ilyen például az EU igazságügyi eredménytáblája, eh, az az, hogy megfelelő adatokat össze tudjuk gyűjteni, és ezért fontos, hogy a bizottság felszólítsa a tagállamokat, hogy együttműködjenek az adatszolgáltatásban, és valahányszor új területtel egészítjük ki az igazságügyi eredménytáblát. Fontos, hogy az európai normáknak megfelelően meghatározott egyszerű, konkrét indikátorokat a tagállamok hasonlóan értelmezzék, és ennek megfelelő használható adatokat, biztosít, adatokat biztosítsanak. Meggyőződésem, hogy az támogatásával az Európai Uniós igazságszolgáltatási igazságügyi eredménytábla hasznos eszköz lesz a kezünkben, és a tagállamok igazságügyi rendszerének eh, eh, méltányos eh, és hatékony működését teszi lehetővé, ami a jogállamiság fenntartásában nélkülözhetetlen. Köszönöm szépen, elnök, köszönöm szépen, ezzel lezárjuk a vitát. Holnap kerül sor a szavazásra.